Prego. Please. Can you sit? Se siamo pronti chiederei di accomodarvi ai collaboratori. Please. Kérem szépen foglaljanak helyet. Ha készen állnak, akkor megkezdhetjük a szavazást. Azonban a szavazás előtt, ahogyan látták, szeretném hangsúlyozni azt, hogy elnökünk, Buzek úr, mivel most a jelentéstevője a következő napirendi pontnak, úgy döntött, hogy addig a pacsorban foglal helyet önök között, amíg az ő jelentéséről szavazunk, és eddig én veszem át a szavaztatás feladatát. Kérem, hogy ellenőrizzük a szavazógépeket. És ugyanakkor látjuk majd ebből azt is, hogy mindenki itt van-e, a delegációk jelen vannak-e, esetleg túl sokan szavaznak-e, tesztszavazás. Megnyitom a szavazást. Nagyon örülünk mindannyian, hogy kisütött ma a nap, úgyhogy kérem szavazanak igennel, hogyha önök is örülnek Megnyitom a szavazást a napsütésről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Működik a rendszer, és minden rendben ment. Akkor szavazhatunk. Eh, ok, ok. Assicuriamo il collega che il suo voto sarà conteggiato a parte. Igen, az egyik kollégánkat kellett megnyugtatni, hogy az ő szavazata is számítani fog, az ő gépen nem működött, de beszámítjuk a szavazásba. Az ajánlásuk az Európai Bizottságnak a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről első kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a kollégánknak a szavazatát is feljegyezzük. Következő, kettes kompromisszumos módosító mellette. Kérem, emeljük fel a kezüket, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következik a 12-es módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 29-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 31-es módosítóindítvány indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 31-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Ha hármas kompromisszum, kérem mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó, ó. Úgy tűnik, hogy a 34-est elfelejtettük, úgyhogy szavazzunk a 34-esről, mivel a 31-est leszavaztuk mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Elnézést, elnézést. Elfogadtuk, javítja magát az elnök asszony. Most pedig következik a 41-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. El, elutasítottuk. 42-es mellette. Elnézést, mondja az elnök azt, hogy 42-es, ez egy kiegészítés, szavazunk róla, kiegészítés, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Elnézést, innen föntről nem jól látom a kezeket. 42-es módosítóról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, mert szavazat egyenlőség esetén így járunk el. 53-as mellette, kérem, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 57-es módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Köszönöm, aki javasolta. 57-esről ellenőriző szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 59-es Elvene, tartózkodás elutasítottuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 80 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 96-os, ez is kiegészítés mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es, második része mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 103-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 110-es mellette ellene tartózkodás ellene, még egyszer, tartózkodás, elutasítottuk. ellenőrizzük. Jó, jó, ellenőrizzük az 110-es módosító indítványt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 113-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 114-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 114-est. Megnyitom a szavazást. A 114-esről. Le, megnyitottam, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elutasít. Nem, elfogadtuk. Javítja magát az elnök asszony. 100 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És ezután a következő a 119-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, jó, akkor ellenőrizzük, hogy kezébe járjuk a kollégának. 119-ről megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Remélem örül. 121-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 117-es mellette, ellene. Nem, elnézést, mondja az elnök asszony. A 111-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 131 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezután következik a 146-os mellette. Ez ugyanis kiegészíti a kompromisszumot mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 150 egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 153-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 154-es, nem, a 153-asról ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Elnézést. A 153-as, tehát elfogadtuk. 154-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 156-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 159 mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. Ellenőrizzük a 159-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elutasítottuk. Következik a nyolcas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. ös mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 165-öst is. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 167-es módosító indítvány mellette. Ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 177-es mell mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 181-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 184-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as módosító indítvány mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 188-ast elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. és elutasítottuk. 195-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 196-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 198-as mellette, ellene, elfogadtuk. 199 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 201-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 203-as módosító mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom, hogy elutasítottuk, de ha szeretnék, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 203-asról. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 207-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig a 204-es és a 205-ös el mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 206-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 208-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ugyanaz a helyzet, mint az előző eset, úgyhogy elfogadtuk 212 mellette a 208-as az nem ugyanaz, mondja az egyik képviselő, úgyhogy kérem, hogy a 208-asat is ellenőrizzük. Jó, jó, már is. Akkor ellenőrizzük a 208-ast a kolléga kérésére, megnyitom a szavazást a 208-asról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. És elutasítottuk. Elnézést, elnézést, hogy nagyon könnyen összekeveredik az ember itt. 208 mellette, ellene. Jaj, jaj, jaj, nem, nem. Azonnal ellenőrizzük a 210-est, a 210-est, ami a 12-es. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Nem. Nem, nem, nem javítja magát az elnök, az, hogy elutasítottuk. 213-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 215 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 215-öst. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítottuk és záró szavazás, ezt elektronikusan fogjuk elvégezni, de nem név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk óriási többséggel a jelentést. Gratulálok elnök urunknak, Buzek úrnak. I secondo voto che dobbiamo következő szavazás egy véleményről lesz. A kiotói jegyzőkönyv dohai módosításának a megkötéséről, ez egy elektronikus és név szerinti szavazás lesz. Már meg is nyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, Kérem a kollégákat, hogy fejezzék be a szavazást. Jó, akkor lezárom a szavazást. És jóvá hagytuk. A következő pont egy szóbeli választ igénylő kérdés elfogadása az emberi erőforrások, a nagykereskedelmi energiapiacok acer általi nyomon követésére. Ismét név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Következik Szilikiotis úr jelentése a zöld növekedésről és a zöld munkahelyteremtésről. Mindenki előtt megvan a nyitott dokumentum? So, uno. Hm? Az egyes kompromisszummal kezdünk. Tehát egyes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. Nyolcas módosító. Nyolcas módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrzést kértek 14-es módosítóról, akkor ezt csináljuk is meg, tehát gépi ellenőrzés következik, 14-es módosító, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva ezt. Ha akarják, persze ellenőrizzük, 15-öst is ellenőrizzük. Megnyitom a gépi szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenhatos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodók, akkor ellenőrizzük a szavazást, tehát a 20-as módosító következik megnyitom, lezárom, elutasítva. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, A kettes kompromisszumnak most egy olyan változata van, amit tegnap este szövegeztek meg, tehát mindenki megkapta a friss változatot. Most megyünk tovább a 35-ös módosítóhoz, ugyanis a másik kettő kiesik 35-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva, elutasítva. Hármas kompromisszum két részben. Első rész tehát ha már első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább, a 48-as módosítót tárgyaljuk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, a 48-as tehát ellenőrizzük. Megnyitom, szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És ezt elutasítottuk. 55-ös, 50-es módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor az 50-est is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 52-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogad, elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Akkor megyünk tovább. Az ötös kompromisszum következik két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk hatos kompromisszum következik, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ezt géppel ellenőrizzük, tehát a második rész, hatos kompromisszum második része, szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. tehát a második részt elutasítottuk. Megyünk tovább, 86-os módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 87. A 86-ost akarják ellenőrizni? Jó, akkor gépi ellenőrzés következik 86-os módosítóról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk elég nyilvánvaló volt. 87-es következik mellette. Ellene tartózkodók, ezt viszont géppel ellenőrizzük, 87-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítva 88-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9, 89-es visszavonták, nem a 90-es visszavonták, 89 es szavazunk ki van mellette. Ellene szerintem elutasítva. Ugye? A 90-est visszavonták, tehát a 90-est visszavonták. A 89-esről szavaztunk, következik a 91-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 92-es. Mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell, 92-est. Megnyitom a szavazást. 92-es. Egy eh, szociális és demokrata többlet van. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Most a végszavazás következik, géppel, tehát géppel végszavazás. Az egész jelentésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szilikiotis kollégának gratulálunk. Most következik. Passiamo ora al... Megyünk tovább. Robin Copino. Passiamo ora al rapporto del collega. Következik Gierek kollega jelentése. Chiedo la massima attenzione perché... Eh, Legnagyobb figyelmet kérem, mert elég bonyolult a szavazólista. Tehát egyes pontokon valószínűleg gépi szavazást fogok kérni, mert zavaros egy kicsit a helyzet, tehát gyakran kell géppel szavaznunk, azt mondom. Egyes módosító következik, gyerekjelentés, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 42-es módosító mellette, ellene, megint csak, illetve már rögtön akkor egy gépi szavazás következik 42-esről, tehát 42-es módosító, gépi szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító következik. Ki van mellette? ellene tartózkodók elutasítva. Blokkban szavazunk a hármasról és a tizennégyesről Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes módosító mell mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most blokkban szavazunk a 43-astól a 117-esig az összes itt táblázatban szereplő módosítóról. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Azt gondolom, hogy jobb ezt most géppel ellenőrizni, tehát az egyes szavazati blokk vagy szavazó blokkról ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom. Egy EPP-ssel több van, illetve egy SND-ssel is több van, tehát mind a két fél részéről egy-egy kártyát kérem húzzanak ki a gépből. Meg lezárom a szavazást. A blokkszavazás sikeres volt, elfogadtuk a módosítókat. Következik a kettes blokk, amely a 44-es módosítótól a listán a 121-esig terjed. Ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tehát a kettes blokkot is elfogadtuk. Nos, akkor most következik 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, szerintem ezt is ellenőrizni kéne géppel. Az 50-es módosítóról szavazunk. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk Lange úr módosítóját. Megyünk tovább. A 11-estől a 88-asig terjedő blokkhoz, ki van mellette, ellene, tartózkodók, e, ezt is ellenőrizzük, tehát e, a 11-estől a 88-asig terjedő blokkról szavazunk, megnyitom a szavazást. Ezt La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a blokkot. Decadono dunque gli emendamenti 66. A 66-os, 66-os és a 106-os következik. A 3-as blokk következik valójában, amely a 43-as módosítótól a 98-asig tart. És ezt rögtön géppel szavazzuk meg, tehát 43-tól 3-as eh, blokk, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Ezt a blokkot is elfogadtuk. Most pedig a 111-estől a 113-asig terjedő módosítókról szavazunk, mert az 51-től 61-ig terjedő módosítókat a hármas blokkal együtt automatikusan elfogadtuk. Tehát most a 111-estől a 113-asig terjedő módosító blokk következik, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Akkor most megint egy blokk következik, 115-től 118-ig, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Akkor most a 120-as következik. Tehát 120-as következik. Ki van mellette? Ellene? Ellenőriznünk kell. 120-ast ellenőrizni kell. Gépi ellenőrző szavazás következik, megnyitom a szavazást. benzen módosítója. Lezárom. Elutasítottuk. 44-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43-as kiesik, 6-os módosító következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 62-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrzést kértek a 8-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk ezt a módosítót. 9-es módosító következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 10-es módosító következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Blokkban szavazunk a 65-ös és 91-es, 65-91, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 12-es következik mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 71-es mellett, és 106-os egy blokkban mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. A 113-as. Elnézést, javítja az elnök magát, 13-as módosító, tehát a 13-as, nem 113, 13. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Emendamento 72. 72-es következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 73-as mellett, módosító mellette, ellene tartózkodók el, elutasítottuk. 74 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 74-est, ellenőrizzük. A gépi szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább. 79-es től a 81-esig terjedő blokk, blokkig, blokkhoz, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megint egy blokk következik, 82 és 83-as módosítók mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük géppel, tehát 82-83. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Ezt elfogadtuk. 84-es következik, mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. 84-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 55-ös módosító. Bocsánat, 85-ös módosító. Ki a favor? Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 86. 86-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 87-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 87-es. Tehát megnyitom a gépi szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 92-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 93-as módosító mellette ellene tartózkodók Szerintem elutasítottuk, de érdemes lenne ellenőrizni, tehát 93-as GP ellenőrző szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 95-ös módosító ki van mellette, ellene tartózkodó elutasítva. Blokkban szavazunk 100-tól 103-ig, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartoz, tartózkodók ellenőrizzük. Tehát 17-es e, módosított képpel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást tehát ezt elutasítottuk. 107-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik megint egy blokk, 111, 112, 113-as módosítókból mellette ellene tartózkodók elutasítva. 114 mellette ellenem tartózkodók elutasítva. 115, 116, 118 együtt, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 117-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elutasítottuk. Megyünk tovább. Megint következik 114, 117 és 25-ös módosítókból álló blokk, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 120, 115 mellette ellene tartózkodók. 125. Tehát 125-ös javítja magát az elnök. 125-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Megint blogban szavazunk sőt a 125 ös ellenőrizzük előbb. E, megnyitom a gépi ellenőrző szavazást 125-ösről. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást, elutasítva. Ahogy azt mondtam. 122, 123 együtt, mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrző szavazás 122-ről, 123-ról. Megnyitom. Szavaztak? Lezárom. Elfogadtuk. 126 mellette. Elnézést. E, az kiesik, tehát a 127-es jön. 127-es jön mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 124 mellette. Ellene tartózkodók. Elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 128-as ellenőrző szavazása következik, megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 129. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítva. 130 mellette? ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as módosító következik. 18-as módosító az én szavazólistámom. Kértek, kértek a 130-asról egy módos, egy gépi ellenőrző szavazást meg is nyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Tizennyolcas módosító következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. Együtt szavazunk a 19-esről és a 26-osról, és rögtön géppel szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. 19-26-os. 19-es és 26-os. Lezárom. Elfogadtuk. Húszas mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 21. Gépi szavazás. Megnyitom. 21-es. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Így kiesik a 22-es, jön a 23-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Gépi szavazás következik. A 23-asról. Lezárom elutasítva. 24-es következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Együtt szavazunk a 27, 28, 29. Nem, nem szavazunk ezekről. 30-as következik. Benson. Sőt, 31-es, mert a 30-as kiesik, tehát 31-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók Köszönöm az együttműködést, kedves kollega, de igazándiból haszontalan. A 31-est elfogadtuk. 32-es módosítók, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nincs szavazás a következőről, 38-as következik, Rivázi kollega módosítója, géppel szavazunk rögtön, hogy biztos legyen, 38-as, megnyitom a szavazást 38-asról. 38. Lezárom. Egy több az EPP-s szavazat, tehát kérem, hogy egy kártyát húzzanak ki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Bence 40-es, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg a 41-est még egyszer géppel, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik géppel. Végszavazás. Megnyitom. Lezárom. És ezt elfogadtuk. Gratulálunk Gyerek úrnak, és mindazok akik együttműködtek vele. Köszönöm, ezzel befejeztük a bonyolult szavazást, köszönöm az együttműködésüket, és most akkor egy kis szünet, illetve egy pici rövid szünet következik, hogy azok, akik elhagyják a termet, el tudják hagyni, de kérem, ezt gyorsan tegyék. Köszönöm. please, I ask my colleague. Arra kérem a kollégáimat, hogy működjenek eh, együtt velem, és nagyon gyorsan hagyják el a termet. A következő napirendi pontunk rendkívül fontos, ez a legfontosabb, és ezért mindenkit arra kérek, hogy nagyon gyorsan vagy hagyja el a termet, vagy pedig foglaljon helyet, hogy folytathassuk a munkát. Procediamo quindi a... Térjünk rá a következő napirendi pontunkra. Kathleen van Brandt véleménye következik az Európai Stratégiai Beruházási Alapról. Röviden szeretnék emlékeztetni néhány pontra. Még akkor is, hogyha sokan ezt önök közül tudják, akik tagjai ennek a szakbizottságnak. 500 módosító érkezett, nagyon sok módosító van, amit a kollégák beküldtek. Bizonyára tudják, a szakbizottságunk az 54-es cikk értelmében az Econ szakbizottsággal együtt dolgozik, és ezért nagyon fontos szerepünk van ezen jogszabály elfogadásában. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, különösképpen Fan Bremt kollégának, aki óriási munkát vitt végbe, nagyon intenzív kapcsolatokat ápolt az árnyékjelentéstevőkkel, és szeretnék azoknak is köszönetet mondani, akik segítették ezt a munkát. Van Bremt kollégának meg is adom a szót, hogy informáljon bennünket néhány percben a dolgok állásáról, utána az árnyékelentést, ők majd a többi kolléga kapja meg a szót, de először Kathleen. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyra értékelem azt, hogy köszönetet mondott az árnyék jelentéstevőknek, az asszisztenseknek, illetve a munkatársaknak a szakbizottságban, mert szeretném azt hangsúlyozni, hogy rendkívül szörnyűséges az ütemterv ezen dokumentum esetében, és rendkívüli módon aggódom, hogy sikerül megfelelő szavazólistát létrehozni megfelelő kompromisszumokkal. Nem kell elmondani a kollégáknak azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a szabadságon belül kívánunk együttértést elérni, ez egyszerű lenne, akkor valószínűleg gyűlölő jutnánk ezekkel a módosítókkal, de viszont ugyanebben az időben más szakbizottságokkal is dőlőre kell jutnunk, mert vannak kizárólagos kompetenciáink, viszont hogyha nem biztosítjuk a finanszírozást, erre majd később visszatérek, hogyha a visszanemtérítendő támogatások finanszírozását nem biztosítjuk, akkor egy gond lehet, ugyanis koherens parlamenti megállapodásra van szükség, és emiatt is nagyon nehezek a tárgyalások. Hogyha nincsenek, nincs egy koherens hozzáállásunk a parlament részéről, akkor sokkal nehezebb lesz a tárgyalás. Akkor térjünk rá a fő politikai vonalakra. Most nem akarok minden módosítóra kitérni, ez nem is lenne lehetséges, de a fő politikai vonalakat szeretném felvázolni ugyanis erre kell koncentrálnunk. Mindig is azt mondtam, hogy vannak kizárólagos kompetenciáink, használjuk ezeket, legyünk nagyon kemények, legyenek jó megállapodásaink ezzel kapcsolatban, mert ez lehetséges, és ez jó hír. Nagyon sok lehetőség van, de nagyon nehéz az azonban, hogy jó politikai vonalat alakítsunk ki frakciókon átnyúlóan. Kezdjük a finanszírozással. Nagyon hosszas tagyalásunk volt Smajdász, illetve Katainen biztosokkal. Hát el kell mondjam, nem túlságosan sokat segítettek, de lehet, hogy a segítő kezet majd akkor kapjuk meg, amikor majd szavazni kell, de az ITRE-ben, a TRAN-ban, a budgetben, az ECON-ban létrehoztuk az álláspontot, amikor megvizsgáltuk a módosítókat, de amikor megvizsgáltuk az ECON és a budget módosítóit, nem állítom azt, hogy mindegyiket elolvastam, nem is fogom mindegyiket elolvasni valószínűleg. 1400 módosító van összesen az ekonban és a budgetben. De a jó hír az az, hogy ezt nem kérdezik meg, nem a mi szabadságunkban máshol sem. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy az megvizsgáljuk az irányba cikket, hogy az együttműködés kapcsán a szabizottságokkal megfelelő megállapodás legyen ebben. Mindenképpen optimista vagyok. A másik nagyon fontos cikk számunkra az 5.2-es cikk. Itt három fő elem van ebben. Az első az az, hogy azt kell biztosítanunk, hogy legyen egy nagyon jó lista arról, hogy milyen kritériumokat akarunk, és milyen fajta szektorokba akarunk befektetni. Energia, infrastruktúra, megújuló energiaforrások, digitális agenda. Tehát mindenképpen egy jó vonalat szeretnénk létrehozni, és remélhetőleg, ha nem is mindegyik, de talán a legtöbb politikai frakciónak ez prioritás. A második a kiválaszthatósági kritérium. Nem elég az azt mondani, hogy ezek a fő vonalak, Biztosítani kell azt, hogy körvonalazzuk azt, hogy mi lehetséges a befektetések belül. Ezt körvonalazni az azt jelenti, hogy az európai politikákon belül ez rendkívül fontos véleményem szerint. Az európai politikák a, a klímaváltozással kapcsolatban, ez, ezek jelentik a keretét, a körvonalait a befektetéseknek. Látom azt is, hogy nincs megállapodás még, és ez az elkülönítéseket illeti. Én csak egy elkülönítést javasoltam, ahogy tudják, mert nagyon specifikus helyzetről van szó az energiahatékonyság kapcsán. Vannak módosítók, amelyek ezt követelik különböző politikai frakciók részéről. A legtöbb frakció megpróbálja ezt szorgalmazni. Vannak kérdőjelek ezzel kapcsolatban. Van egy másik elkülönítés is, ez a KKV-khoz kötődik. Az Európai Unió mennyit ad nekik, és mennyit fog majd az EBB és az EMI adni a KKV-knak. Majd erről is beszélünk. Lehet, hogy ezt a kettőt majd kombinálhatjuk ebben a szakbizottságban, a legtöbben a KKV-kat szeretnék hangsúlyozni, ez szükségszerű is, de biztosítani kell azt, hogy nem adunk egy blankó csekket az EBB-nek. Szerintem ez nagyon fontos, és majd rátérek az irányítás kérdésére is. Nagyon fontos az, hogy mi határozzuk meg a körvonalakat, nekünk kell meghatározni a fővonalakat, hogy merre kell mennie a befektetésnek általánosságban, és nagyon fontos ez, Retérek az irányítás kérdésére, amit javasolnék, és a saját módosítomat ezzel kapcsolatban töröltetném, azt szeretném, hogy ugyanabban az irányba haladnánk, mint az ECON és a budget javaslata, vagyis felhatalmazáson alapuló jogjelentősokat kérnék, de ezt kombinálnánk azzal, hogy ezek a ezek, hogy legyen egy megállapodás az EBB és az Európai Bizottság között, viszont csak technikai kérdésekben, nem pedig a tartalommal kapcsolatban hangsúlyozom, nagyon komolyan, hogy a tartalom, tartalmat a rendeletnek kell szabályoznia, azzal kapcsolatban, hogy kell befektetni. Már volt két technikai találkozunk, az asszisztensekkel, a technikai munkatársakkal, és nagyon sok eh, kompromisszum már előkészítés alatt van, és arra kérem a kollégáimat, hogy ezen a héten nagyon keményen dolgozzanak velem együtt, mert visszatérek most az ütemtervre, meg kell születnie a kompromisszumoknak. Jövő héten is elérhető vagyok, de tudom, hogy ez kicsit nehéz lesz, mert ez egyfajta vegyes hét lesz a jövő hét. Utána pedig egy teljes zöld hét következik, utána pedig már szavaznunk kell. Tehát minden lehetséges kompromisszumot még ezen a héten szeretnék létrehozni. Rugalmasságot is kérek a kollégáktól, ne menjenek nagyon bele a részlegbe, mert ez nem fog bennünket semmire se vinni. Én mindenképpen nyitott vagyok a kompromisszumokra. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, köszönjük Katlinnak. Természetesen nagyon sok munkát végzett már el, de még előttünk áll el nagyon sok munka, most pedig az árnyék jelentéstevők következnek. Éler kollega az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném rövidre fogni a megjegyzéseimet, de még mielőtt ezt megtenném, szeretnék köszönetet mondani Nagyon jó munkát végzett a jelentés készítő, de ami nagyon fontos, ő igazán tud küzdeni, és itt arra van szó, hogy lesz a pénz, vagy nem lesz a pénz a végén, nem könnyű ez, mindenképpen azon kell lennünk, hogy bármit is tegyünk, támogatni kell. Itt a költségvetés szempontjából az EPP egyetért azzal, hogy az éves költségvetési eljárás kell alkalmazni, az egyetlen különbség az Európai Bizottság és a mi javaslatunk között az az, hogy meg akarjuk előre meg határozni azt, hogy honnan jöjjenek ezek a csökkentések a Horizon 2020-ban és a CEF-ből. Ezek a programok ugyanis jól működnek. Az éves költségvetési eljáráson keresztül, a költségvetési hatásságon keresztül nem csak az egy át kell megvizsgálni, amelyet már alkalmazunk a rugalmasság szempontjából, és úgy gondoljuk, hogy meg kell találni a megoldást, úgy, hogy a múltban is megtaláltuk a megoldást. Több pénz innovatív KKV-k számára, úgy gondolom, hogy az EPP több pénzt kér az FC részéről, az IFB szeretnénk egy plusz 3 milliárdot, amely az IF-be menne, és így a projektek nagyobb megszorozó hatást kapnának. Tehát a már meglévő eszközök már léteznek. Nem kétséges az, hogy mm, vannak nehézségek, és akkor nem kell újra kitalálni a spanyol viat. A telekommunikációs infrastruktúra nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy ez megosztott megközelítés nagyon sok politikai frakció részéről. Ez a fő politikánk, és ez nem csak az ipart szolgálja, ez egy olyan kérdés, amely nagyon fontos a szabizottságunk számára. Az FC irányításának politikamentessé tétele, úgy gondolom, hogyha az FC a piac szabályoknak megfelelően működik, akkor az megfelelően fog működni. A rendeletet mindenképpen szabaddá kell tenni a politikai követelésektől, hogy milyen fajta politikát kell támogatni, milyen fajta szektorokat kell támogatni. Úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk azt, hogy mindent rágassunk erre a rendeletre. Specifikusan kell meghatározni a főterületeket, de ezeket széles körülön kell megtartani, annak érdekében, hogy megfelelő eh, legyenek a eh, támogatási kritériumok, mert különben nem leszünk hatékonyak, túlságosan elveszünk a résztekbe, és nem lesz a parlamentben egy együttes álláspont. Utolsó pontom a felhatalmazáson alakuló jogi aktusok. Úgy gondolom, hogy ezekre szükség van az EFSZ szempontjából, de a jövő szempontjából is, a befektetési iránymutatások tekintetében is fontos ez, amit majd a steering board fog létrehozni, ez nagyon fontos az EU garanciák és azok végrehajtása szempontjából. Tehát nem elég csak az, hogy, hogy kinevezések legyenek, de két delegált atusra van szükség, az iránymutatások, illetve a a konstrukció szempontjából. Köszönöm szépen. Eller, eh, proseguiamo nella lista. Köszönöm szépen. Dalovszki úr kap az egyszer részéről szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. A határidő és a módosítók száma, hát igazából nem nem nagyon kedvezőek, drámai a helyzet, és éppen ezért azokra a cikkekre kell koncentrálnunk, amelyek a szakbizottságunk kizárólagos kompetenciájába tartoznak. Nem szabad szétszórni a figyelmünket az egész bonyolult ügy áttekintésére. Hadd legyek rövidén is. Honnan szerezzünk pénzt? Úgy tűnik, hogy a 18. és 19. cikket támogatja a legtöbb kolléga az ITRE-ben, és úgy gondolom, hogy nem kell a hálózatfinanszírozási eszköze és a Horizon 2020-szal kombinálnunk a dolgot, vagy ezek jól működnek, nem innen kell elvenni, átcsoportosítani a pénzeket. De akkor honnan szerezzük? Ebben a kontextusban szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy az ECR ellenzi a többéves pénzügyi keret bármilyen jellegű megnyitását. Ezt már a korábbiakban is említettük. Más kollégákhoz hasonlóan úgy gondoljuk, hogy veszélyes, hogyha belenyúlunk a kohéziós politikákra vonatkozó fájlokba. Mivel ez nagyon bonyolult helyzethez vezetne, illetve a már megegyezéssel megnyugtatóan lezárt sorokat most akkor újból vitára bocsájtanánk, és ez nem biztonságos. Tehát maradjunk azoknál a területeknél, amik a mi kompetenciánkba tartoznak. A digitális infrastruktúrába és az energiába történő beruházások a legfontosabbak, ahogy azt a jelentéstevő is mondta. Ugyanakkor nem tudom támogatni azt a gondolatot, hogy túldíszítsük a karácsonyfánkat. Maradjunk egy általános szinten. Ne zárjuk le a lehetőségét annak, hogy új érdekes projektek kaphassanak támogatást. És a pántlikázással sem értek egyet. Nem kellene egyes konkrét területekre elkülöníteni bizonyos pénzösszegeket. E tekintetben szerintem egy testületre van szükség, aminek az egyik fő feladata, hogy erről döntsön. Így a KKV-k közvetlenül hozzáférhetnek az alaphoz. Nagyon fontos, hogy legyenek minimum normák, amelyek alapján valaki, vagy egy vállalkozás jelentkezhet ilyen támogatásra. Köszönöm még egyszer a jelentéstevő munkáját, és nagyon szívesen segítek neki, hiszen jól látom, hogy rendkívül rövid a határidő, és óriási munka el előttünk. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Az ALDE részéről Fetterle úr kap Köszönöm szépen, elnökasszony. Debáker úr az tevő helyett szólalok fel, mert sajnos ő nem tudott ma itt lenni. Köszönök, a köszönetet mondok a jelentéstevőnek és csapatának. Óriási mennyiségű módosító indítványjal kell, hogy megbirkózzanak rövid idő alatt. Tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon rövid az idő, és nagyon fontos ez az ügy, és nagyon sok a módosító indítvány. Az elmúlt napokban technikai és árnyékjelentéstevői ülésekre került sor, és haladnak az ügyek mégpedig a megfelelő irányba. Nem akarok én sem részletekbe menni, a kollégáim se tették, de a fő irányvonalakra mégis kitérnék. Az ITRE frakció összes tagját az érdekli, hogy az ITRE szakbizottság tagjait, hogy honnan fog jönni ez a pénz. Nem szeretnénk, hogyha a hálózatfinanszírozási eszközből, vagy pedig a Horizont 2020-ból kéne ezt elvenni. Máshonnan kell lehetőséget találnunk, és szerintem erre az EU költségvetésében van lehetőség. A, rugalmassági eszközre gondolok, vagy a marzsokra. De aztán azon túlmenően, hogy honnan jön a pénz, azon is el kell gondolkozni, hogy mire és hogyan akarjuk elkölteni. Ez is egy alapvető kérdés. Ha egy alapot létrehozunk, akkor a lehető legtöbb magántőkét is szeretnénk odavonzani, azáltal, hogy elmondjuk nekik, hogy mire költsék a pénzüket. Ahhoz, hogy ez működjön, ez az alap működjön, azt szeretnénk, hogy ne legyünk túlságosan előíró jellegűek a szabályozás területén. Persze, világos célokra és kritériumokra van szükség, de azzal nem értek egyet, hogy azonnal el kell kezdeni elkülöníteni a pénzeket, és megmondani előre a beruházóknak, hogy mire költsenek. Hogyha egy érdekes projektet akarnak támogatni, legyen szó digitális területről, infrastruktúráról, akkor az megérdemli a támogatást. A harmadik kérdés, amire kitérnék, az a kormányzás. Szerintem nagyon fontos, hogy mi is felügyeletet gyakoroljunk a pénzek elköltése között. Lesz egy testület, amely arra összpontosít, hogy hogyan lehet, hogy a legjobb, hogyan tudjuk a legjobban elkölteni a pénzeket a legérdemesebbekre. Ez azt jelenti, hogy meg kell találnunk a tagállamok és a nemzeti bankok között a megfelelő egyensúlyt nem csak a különböző politikai frakciók, politikai filozófiai vitájáról van szó, hanem arról, hogy olyan időket élünk, amikor megpróbálunk egy válságból kirábalni, megpróbáljuk mobilizálni a magánszférát, hogy megfelelő beruházásokra ösztönözzük őket, és ezért nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy az EFSI, az Európai Stratégiai Beruházási Alap működőképes lesz. A piac döntse el, hogy hova érdemes beruházni, hiszen bízunk benne, hogy ők ezt nagyon jól fogják látni. Köszönöm szépen. Turmes kolléga kap szót a zöldek részéről. Köszönöm először is. Szeretnék Katlinnak köszönetet mondani, és a csapatának is a rengeteg munkáért. Lenyűgöző, hogy milyen gyorsan meg tudták emészteni ezt a rengeteg módosító indítványt, és megpróbáltak politikai kompromisszumot kialakítani. A zöldet egyik fő témája az, hogy megvédjük a kutatási költségvetést. Az Európai Bizottság nagyon téved, és rossz úton jár, amikor a kutatásra fordítható költségvetési ö, címsorok számát és az emögött lévő pénzt csökkentik. Ezért szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy ez a lehető legkisebb mértékben történik meg a technikai segítségnyújtás és ennek a valószerűsége. Megint megnéztem, hogy mit is javasol az Európai Bizottság, és a bizottság igazából arról beszél, hogy további technikai támogatásra lesz szükség. De amikor megnézzük a számokat, akkor csak 20 milliót adtak hozzá a már meglévő technikai segítségnyújtás címsorhoz. Bizonyos programok amelyek már a módban is folyamatban voltak, hogyha az Európai Beruházási Bank csak 20 millióval növeli a technikai segítségnyújtást, ez 10-15 embert jelent. Ha az EIB technikai segítségnyújtásával folytatott európai projekteket ennyivel emeljük, akkor ez azt jelentette, hogy 10-15 szakértővel több került az EIB-hez. Úgyhogy nem gondolom, hogy a technikai segítségnyújtás az így működni fog. Azt látom, hogy az Európai Bizottság terve és a mögötte lévő pénz abszolút nem illik össze. Hogyha meg akarunk bizonyosodni arról, hogy a pénz olyan ágazatokba fog irányulni, ahol vannak dinamikus, innovatív kis és középvállalkozások, akkor nem tudom osztani az ECR vagy a liberálisok álláspontját. Szerintem szükségünk van a pántlikázásra arra, hogy a KKV-k számára el legyenek különítve ezek az adatok. Mert hogyha nincsenek elkülönítve, plusz még a technikai segítségnyújtásra sincs elég költségvetés, akkor a KKV-k nem fogják megkapni azt a pénzt, amit remélünk, hogy egyébként eljutna hozzájuk. A korábbi programok, energiahatékonysági programok például. Ezek esetében 50-60 milliós szakadék van a beruházások tekintetében. Amit az EIB, az Európai Bizottság ígért be, de tudjuk, hogy a meglévő alapok is, amelyeket 5 évvel ezelőtt hoztunk létre, mint például az Európai Energiahatékonysági Alap, amit nagyon sikeresen irányított a Deutsche Bank, ezek 200 millióval több milliárdos beruházást tudta generálni. Csak úgy, mint más az EIF által irányított KKV alapok 15 pluszos tőkeáttétellel működnek, itt is szeretnénk hasonló hatékonyságot látni. Ezért úgy gondoljuk, hogy két terület kell, hogy legyen, ahol mindenképp elkülönített pénzünk van, az egyik az energiahatékonyság, a másik a KKV területe. Az energiahatékonyság Közép- és Kelet-Európában, ahol alacsony az állampolgárok jövedelme, de az energiaárak már gyakorlatilag liberalizáltak, különösen fontos. És végül a kormányzás, az irányítás területe, úgy gondoljuk, hogy a nagy kritériumokat kell meghatározni, hogy hova menjen a pénz, és akkor ezután részt kell vennünk abban is, hogy legalább lássuk, hogy az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank mit csinál, milyen szerződéseket ír alá, mert akkor látjuk azt, hogy milyen projektekre fog sor kerülni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor gyakorlatilag így biankó csekket töltünk ki a bizottság részére, és nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy tényleg az történik -e ezzel a pénzzel, amit mi szeretnénk. Köszönöm szépen. Claude, la parola a madame. Köszönöm, Claude. Most pedig Enste asszony kapszol. Igen, Palum. Köszönöm szépen, Palma López Benyeló kollégám nevében beszélnek, aki nem tudott ma eljönni, és szeretnék köszönetet mondani az elnyék jelentéstevőknek, a jelentéstevőknek, mindezért a gyors munkáért. Ez az első pont bizonyára tudják, hogy rendkívül kritikusan szemléljük ezt a programot, rendkívül nehéznek tartjuk ezt, és elfogadatlanak tartjuk azt, hogy állami garanciákat tesznek magánbefektetésekért. Úgy gondoljuk, hogy ebben az időszakban sokkal jobb lenne állami befektetésekre koncentrálni. Úgy gondolom, ez egy olyan pont, amelyet teljesen figyelmen kívül hagynak. A PPP sokkal drágább az adóvezetők számára, és pontosan az alacsony kamatok idején ez elfogadhatatlan. Alapvetően nagyon nehéz megközelítésnek tartjuk ezt. Ezzel kapcsolatban egy konferenciát fogunk holnap tartani. Néhány pontot hadd emeljek ki. Számunkra nagyon nehéz dönteni a projektekről, hogy hogyan kell az eljárás lefolytatni. Nagyon nehéznek tartjuk azt is, hogy a szociális partnereket nem vonják be, és azt sem, hogy az Európai Parlamentet igazából kívül tartják ezen. Igazából egy döntést kell hozni arról, hogy hogyan fognak az eljárások zajlani, és úgy gondoljuk, hogy nem eléggé jól kezelték ezt. A következő pont, amiről ami fontos számunkra, ez az energiahatékonyság. Nem lehet az, hogy csak a megújuló energiaforrások piacát építsük ki, itt megtakarításokról is szó van, energiahatékonyságról. Ez egy óriási terület, ahol be kell fektetni a tagállamokban. Úgy, úgy gondoljuk, hogy ennek is kiemelt szerepet kell adni. A következő pont, hogyha az európai tagállamokat megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon nagyok a szociális különbségek, és pontosan a szociális és a területi kohézió az, amelyet támogatnunk kell. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak autópályákat vagy hasonlóakat építsenek. Nagyon fontos az, hogy legyen szociális kohézió, elbeszaktessünk be, és az ilyenfajta projekteket kell ösztönözni. Ezen kívül az eszközök egy harmadát kötelezően a KKV-kat felhasználni. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos. Hogyha ezt nem tesszük, akkor a KKV-k nem fognak semmit kapni. Voodoo játéknak tartjuk ezt a programot, ahol mindig fel kell tenni a kérdést, hogy honnan jön majd a pénz, ellenezzük azt, hogy a Horizon 2020-ból vegyék ki az eszközöket, az ilyenfajta emelő hatás nem is fog létrejönni, mert a Horizon 2020-ban is sürgető gondok vannak, és nem látjuk azt sem, hogy hogyan lehetne itt a magánbefektetőket bevonni, hogy jobban lehessen ezt támogatni. Összességében nagyon kritikusan szemléljük ezt a problémát, és úgy gondoljuk, hogy ez nem fogja felleníteni a konjunktúrát Európában. Abbiamo terminato la lista degli Lisardo, proseguiamo. Ezzel lezárom az árnyékpánt és tevők listáját, és most a többi képviselő kap szót. Kérek mindenkit, hogy tartsák szemmel azt, hogy mennyi időt vesznek igénybe. And I would like to start. Köszönöm. Én is úgy kezdem, ahogy a többi kollega. Gratulálok a raportőrnek. Nem csak az elvégzett munkához, hanem ahhoz is, hogy itt az elején az ülésnek ennyire világosan tudott fogalmazni oly módon, hogy mindenki megértse a dolog lényegét. Köszönöm. Én inkább onnan járnám körül a kérdést, hogy hogyan, hol kell elkölteni a pénzt. Éler kollega már megfogalmazta azt, hogy nem szabad eh, hozzányúlni a Horizont 2020-hoz, illetve eh, az általános költségvetés kapcsán is elhangzottak eh, megkötések. Tehát igazándiból a kérdés az az, amivel én foglalkozni szeretnék, hogy hova kerüljön a pénz. Az ITRE szempontjából, ugye természetesen itt is lehet vitát tartani, és beszélgetni arról, hogy legyenek-e címzett pénzek, vagy tágabb értelemben címzett pénzek, vagy a karácsonyfa megoldást választjuk. Nekem az a véleményem, hogy az ITRE eh, kompetenciája alapján kell bizonyos eh, csoportokat megjelölnünk, itt a KKV-kra gondolok elsősorban is. Fontos, hogy eh, megértsük az ötödik cikk első pontját, amely már foglalkozik az áram összeköttetési pontokkal, az interkonnektorokkal, ami fontos az unió szempontjából, és erre rámutatott a tanács is októberben, de egyébként a múlt héten is, tehát ebben az értelemben érdemes módosítókat benyújtani. A másik dolog, megint csak tágabb értelembe véve, egy tényezőt érdemes figyelembe venni, mégpedig az IKT kategóriát. Megint csak ugye az energia területén szintén fontosak az EKT-k, amelyek révén az IKT, aminek révén megtakarításokat lehet elérni, energiahatékonyságot lehet javítani, és ez a fogyasztók összes kategóriáját segíteni ebben az értelemben is figyelembe kell venni bizonyos módosító indítványokat, mert nyilván ez egy tág kategória, de egy jelzés értéke van. Köszönöm. Pilar, la parola alla collega Moody, prego. Moody kollega kap most szót. Thank you. Uh, yes, I... Köszönöm. Én is köszönöm Kathleennak az összes munkát, amit, amit elvégzett, és hát tudjuk, hogy még mennyi munka van hátra. Nem kis teljesítmény ezt a témát kezelni, és hát tudjuk, hogy a Költségvetési Bizottságban is több száz módosító van. Ugye mi is mindannyian egyetértünk abban, hogy erre a beruházási alapra nagy szükség van. E, ugyanakkor ez e, nem öncél, hanem egy e, eszköz, amivel el lehet érni valamit. És ebben az értelemben el kell ismerni azt, hogy a Horizont 2020-as költségvetés Eh, költségvetési sor, költségvetési tétel már most is hasznot hajt, tehát annak a költségvetését azt meg kell védeni, nem onnan kell kizsákmányolni pénzeket, mert az a Horizont 2020 program az, az, az működik. És azt gondolom, hogy itt megint eh, egy eh, széles körű egyetértés van itt a frakciók között. Nagy hiba a bizottság részéről, hogy semmilyen rugalmasságot nem mutatnak, ebben a vonatkozásban pedig több oldalról is meglettek közelítve, kitartanak a saját álláspontjuk mellett, miként nekünk is ki kell tartani a mi álláspontunk mellett. Hozzászólnék még az irányítás kérdéséhez is. Az FC az nem csak infrastruktúráról szól, bár az is fontos, hanem a jövőnkről kell, hogy szóljon, és ebben az értelemben fontos jól eltalálni az irányítási struktúrát, biztosítani azt, hogy egy olyan gazdaság épül, amely a jövő igényeinek is megfelel, hogy ezt IKT-n keresztül, vagy a kutatás és fejlesztés egyes konkrét területein keresztül csináljuk, de az, az, egy, az egy részletkérdés, de az irányítás az, ami eldől itt most ebben a rendeletben. Eh, e, és itt van nehéz dolga Kátlinnak, de én megbízok benne. Köszönöm. Köszönöm. Telicska úr kap szót az ALDE részéről. Köszönöm, elnök asszony. Egyet tudok érteni azzal, hogy eh, amit a kollega Frederik mondott, én eh, méltányolom szintén a eh, raportőr munkáját, eh, és örülök annak a nyíltságnak, amit, amit képvisel felém is, illetve a többi frakció felé. Egy dologra mutatnék rá, az FC, tehát ez a stratégiai alap, az legfontosabb projektje a, az Európai Uniónak nem csak pénzügyi eszköz, hanem egy politikai eszköz is. Amennyiben ez bukik, akkor nagyban sérül az Unió hitelessége. Ezért is fontos számunkra, európai intézmények számára az, hogy eh, eltaláljuk a dolgokat, és eh, a bizalmát felkeltsék, felkeltsük a magánbefektetőknek is, mert tehát az ő pénzükre spekulálunk, ha tetszik. Eh, egy dolog elhangzott ebben a vonatkozásban, az összes EU intézmény a lehető legnagyobb mértékben tartózkodjon a politikai beavatkozástól, ugyanis a politikai beavatkozás az, ami elriasztja a magánbefektetőket. E, márpedig mi itt most a politika, a, bocsánat, a e, magánbefektetésekre tettünk fel minden lapot. A Ebben a vonatkozásban fontos aláhúzni azt is, eh, hogy eh, ez a Juncker terv egyik pillére a három közül, a másik két pillér szintén fontos természetesen. Ebből kifolyólag én vonakodnék százalékos címkézést alkalmazni. Abban egyetértek a kollégákkal, hogy a prioritásokat meghatározhatjuk. A KKV-kban például abszolút egyet is értek, eh, illetve a kezdővállalkozásokkal, a startupokkal. Abszolút egyetértek, de egy olyan megfogalmazást kell találnunk, amely eh, lehetővé teszi a gyorsan növekvő területekre történő beruházást. A százalékokat hagyjuk, mert ha elkezdünk százalékokról beszélni, akkor kupeszkedés lesz a dologból, és az pedig eh, gyakorlatilag megint csak egy politikai eh, munka. Eh, ami a pénz forrását illeti, ott a konszenzust kell megerősíteni, eh, se a hálózatfinanszírozási eszköz, se a Horizon 2020 ne sérüljön. A CEF, a hálózatfinanszírozási eszköz teljesen más jellegű projekteket finanszíroz, mint az EFSI. A CEF a transzeurópai hálózatokat finanszírozza, amelyek igazándiból nem nyereséges beruházások. Tehát nem is értem, hogy a bizottság, amely szakértelemmel rendelkezik, hogy javasolhat ilyen teljesen logikátlan dolgot. A CEFET a kohéziós alapból hoztuk részben létre, ami megint csak egy politikai kérdés, mert a kohéziós pénzekből részesülő országok nyilvánvalóan ellen fognak állni ebben a kérdésben. Kérem, hogy ezt is vegyék figyelembe, és a raportőrnek pedig sok sikert kívánok. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Rodríguez Piñero kollega kap szót. Muchas gracias, presidenta. Yo también me, me sumo a las felicitaciones. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is gratulálnék a raportőrnek a nagyszerű munkájához. E, és hát tudatában vagyunk annak is, hogy e, milyen sok munka van még hátra. Nem e, fogok most azzal foglalkozni, amiben mindannyian egyetértünk, a Horizon 2020 alap, illetve eszköz megvédése egy ilyen téma. Inkább azt mondom, hogy az Európai Parlamentben tényleg jó az, hogyha egységesen tudunk fellépni, mert komoly nyomásgyakorlásra lesz szükség, és minél többen vagyunk, annál könnyebben megy ez. Két dologra hívnám fel a figyelmet, amelyekkel kapcsolatban módosítót is nyújtottam bevásokkal együtt. Először ugye az irányításról beszélünk, és arról, hogy milyen célokat tűzünk ki, milyen projekteket és milyen vállalkozásokat akarunk támogatni. Ami az irányítást illeti, az átláthatóság a legfontosabb, és az alkalmazandó eh, kritériumok, illetve az, hogy ezekről a kritériumokról itt az Európai Parlamentben a kollégák tudjanak, eh, milyen kritériumok alapján dőlnek majd el a projektpályázatok, és milyen kritériumok alapján kerülnek elutasításra eh, az egyes pályázatok itt nem csak abban kell megállapodni, hogy milyen tevékenységet és projektet támogatunk, hanem milyen típusú vállalkozásokat támogatunk. Ugyanis nekünk itt konzekvensnek kell lennünk, nem lehet egyfelől azt mondani, hogy olyan cégeket támogatunk, amelyek egyenlő fizetést adnak például a férfi és a női alkalmazottaiknak, és aztán hagyni azt, hogy ne ellenőrizzék ezt a követelményt a cégeknél. És olyan cégek kapjanak pénzt, amelyek nem vallják azokat az értékeket, amelyeket mi itt szeretnénk lefektetni. Szerintem ez is fontos. Köszönöm. Thank you very much, Chair. Uh, Heinz. Karel szúr, bocsánat én is gratulálok a raportőrnek, nehéz feladata van, különös tekintettel arra, hogy a húsvéti szünetben még nehezebb lesz majd dolgozni, kollégák kevésbé elérhetőek. Csatlakoznék ahhoz, amit Christian Éler mondott az irányítás kérdéséről. Én tudom, hogy elhangzik itt egy csomó olyan javaslat, hogy a parlamenti felügyeletre, részvételre van szükség. Én a kollégákat emlékeztetném arra, hogy az FC alapvetően egy 8 milliárdos garancia alap. És azt reméljük, hogy magánpénzből viszont 300 milliárdot fog vonzani. Képzeljük el azt a magánbefektetőt, aki hajlandó befektetni olyan dolgokba, amiről a politikusok döntenek. A probléma az, hogy a politikusoknak eh, nem a legjobb hírük van már, ami a pénzek okos felhasználását illeti. Tehát én azt gondolom, hogy a magánbefektetőkre kell bízni a szabályok meghatározását, és amennyire lehetséges. Az irányítás kérdésében ugye a politika bevonása eh, az szerintem abban áll, hogy a szabályokat létrehozzuk, de aztán hagyjuk, hogy a szabályok szerint játszanak. Mert mégiscsak arról szól ez a dolog, hogy a magántőkét kell vonzanunk, hogyha nem sikerül vonzanunk a magántőkét, akkor ez az egész eh, projekt teljesen céltalan. Köszönöm. Oui, merci, Madame la Présidente. Morán asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni eh, Katrinnak, eh, és eh, támogatásomról biztosítom őt. Szeretném azt mondani, hogy ez az alap rendkívül fontos. A pénzre pedig szükségünk van. Ez, ez a pénz ugyanis egy, egy ritka dolog, amit általában keresni kell, a cégeket kell támogatni a területükön, én azt szeretném, hogyha az önkormányzatoknak, területi hatóságoknak is hagynánk E, azt, hogy társuljanak a projektekhez a saját területükön, akár be is szálljanak e, finanszírozásba, e, és ez a pénzügyi lehetőség a Franciaországban, ugye a területi önkormányzatok, a régiók azok, akik a felelősek a, a fejlesztésért. Tehát jó lenne, hogyha ők is be tudnának folyni, ha akarnak ebbe a stratégiai beruházási alapban. Meg kell nyitni tehát azokat a területi egységeknek, a régióknak, ami a 19-es cikk révén valósulhat meg, tehát, hogy ne zárjuk ki ezeket a lehetőségeket, minden lehetséges ajtót nyissunk ki a finanszírozás előtt, még ha nyilván ez csak kiegészítő jellegű is, ez a finanszírozás nyilván egy olyan projekt, amely egész Európát segítheti. Van olyan tippen például, amely a amely fontos a gazdasági fejledéshez, de egyébként nehezen talál finanszírozást, tehát tegyük lehetővé a területi egységek, a régiók és önkormányzatok számára, hogy ebbe belefoljanak. Uh, thank you, Patricia. And... Köszönöm, Patricia. A Katrinnak köszönöm az eddig elvégzett kemény munkáját, a politikai vezető szerepet is. Szerintem is nagyon fontos az, hogy eh, a politikai pártokon átnyúló jelleggel az egész házat magába foglaló koalíció alakulna ki, és úgy látom, hogy a Horizont 2020 védelmében ez is alakult ki. Eh, pár szót szólnék arról, hogy hova megy a pénz. Az irányítás városi rendszerek eh, egyé, engedjék meg a helyi növekedés eh, megvalósulását, azt, hogy eh, minőségi, fenntartható állások létrejöttét finanszírozhassa az FC. A KKV-król már beszélt Kathleen, hogy tényleg a mikrovállalkozások is hozzáférhessenek ezekhez a pénzekhez, és a kreatív iparágak, mint növekedési ágazat fontosságára is fölhívnám a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom azt a kollégának, hogy másodjára szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Hogyha nem leszünk egységesek a költségvetési kérdésekben, akkor veszítünk. És mindenképpen szerintem itt van az erőnk. A második dolog az elköltéssel kapcsolatban. Itt mindenképpen e, e, kompromisszumra kell törekednünk. Az ITRE álláspontja nem eléggé erős ebben a kérdésben, mert ez jobban kötődik az Econ budgethez. Hogyha sikerül itt megállapodnunk, akkor ez lehetséges, hogy itt működőképes lesz hogyha túlságosan beavatkozunk a többi szabadság munkájába, akkor nem fogjuk erősíteni az álláspontunkat ezzel. Amiről viszont tárgyalhatna a valóságban az a delegált aktusok, a bizottság és a tanács között megállapodás eh, van a delegáltatások szempontjából. Nagyon erős álláspontot kell képviselni jelentéskészítőként, hogy formális megállapodás jön létre arról, hogy milyen lesz majd az irányítás, milyen lesz majd az irányítótestület, sokkal fontosabb, mint az ételbeli módosítók, mert a delegált atosokról szóló előzetes tárgyalások sokat segíthetnek. A delegált atósok kapcsán beleszólhatunk az irányításba, illetve az irányító testületbe, hogyha szeretne valamit, valami kézzelfoghatót, akkor nagyon fontos az, hogy a két delegált aktust kérjük, azzal kapcsolatban hogyan költik el a pénzt, és jövőben történjen a döntés erről, illetve nagyon fontos az is, hogy milyen lesz irányító struktúra. Ezzel lesz valami a kezében, és így, vagy úgy, sikerülni valamit, de hogyha nincs delegált aktus, akkor ön, mint jelentéskészítő, akkor politikai módon tárgyalhat, tehát így már egy elképzelést adhat nekünk arról, hogy mi fontos és mi nem. Szerintem nagyon fontos az eredmény, és nem pedig a mikro egyensúly itt, az itt rében A budgettel kapcsolatban kompromisszumot kell létrehozni, nem szabad gyengíteni a pozíciónkat, azzal sok mindent rágatunk itt erre a rendeletre itt nagyon fontos az, hogy hogyan döntenek majd arról, hogy hogyan, fognak, hogyan fogják elkölteni a pénzt. Úgy vélem, hogy fennáll a veszély annak, hogy túltöltjük ezt a javaslatot, és nem igazán lesz befolyásunk a tegyelásokra másképp. Köszönöm szépen. Még valaki szeretne még egyszer hozzászólni, Claude Turmes az. Hogyha tárgyal, akkor egyetemű álláspontra van szüksége, és hogyha a KKV-kat, az energiahatékonyságokat szeretné súlyponttá tenni, akkor valami lényegével kell kezdeni, ez pedig az elkülönítés, tehát ha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz semmi a kezünkben a tárgyalások során, ez az én elemzésem, és ezért van tárgyalási tapasztalatom. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon sok ötletet hallhattunk, és most pedig Encsész úr kapja meg a szót az Európai Bizottság nevében. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Röviden szeretnék kitérni hat pontra. Az első, talán nem meg önöket, ez a költségvetés kérdése. Aggódunk az önök szakbizottságának, illetve más szakbizottságok véleménye miatt, hogy a 18-as, 19-es cikkeket töröljük. Hadd magyarázza meg, miért aggódunk. Először is úgy gondoljuk, hogy jogi szempontból nem lehetséges az EFSZ-t másképpen finanszírozni. Tudják, hogy a szerződés rögzíti azt, hogy a javaslatnak passzolnia kell az általános költségvetési kerethez, és a pénzügyi kereten belül nincs 8 milliárdunk. Tehát ez mindenképpen egy jogi pont. A második pont az az, hogyha van egy éves költségvetési vitánk, akkor ott három aggály merül fel. Az egyik talán nem a legfontosabb, de ez létrehoz még nagyobb káoszt fog eredményezni, mint most. A második, ez inkább lényegi, ez nem okozna átláthatóságot, nem lenne átláthatóság azzal kapcsolatban, hogy előre tervezzük a kiadásokat, és van számos olyan terület, amely az előreláthatóságra épül az éves kiadások kapcsán. Évenként tervezzük meg az éveket 2020-ig, döntenünk kell arról, hogy hol csökkentünk minden évben. A harmadik dolog, ez a leminősítés kérdése, és most nem arról beszélek, hogy az EBB-t fogják leminősíteni, hanem itt arról beszélek, hogy az Európai Uniót minősítik le. Már így is 26 milliárdos lemaradásunk van a kifizetések kapcsán, és hogyha még erre rájön 16 milliárd garancia, amit, amiről nem tudjuk megmondani a hitelminősítőknek, hogy hogyan, hogyan finanszírozzuk ezt, akkor fennáll a veszély annak, hogy leminősítenek bennünket. Bizonyára tudják, hogy a három nagy hitelminősítő a Standard Poor már egyszer leminősített bennünket, A harmadik megjegyzés, amit szeretnék mondani a költségvetéssel kapcsolatban, az 1A fejezet, az a fejezet, amely szerintünk idevágó a kiadások szempontjából. Az 1A fejezetet nem lehet felhasználni a közös rendelkezési rendelet szempontjából, ugyanis ehhez már eleve 67 dialógus kellett, tehát nem igazán szeretnék ezt újra megnyitni a rugalmassági eszköz véleményünk szerint, illetve a szakértőink véleménye szerint nem felhasználható, mivel az MFF rendelet azt mondja, hogy ezt csak azután lehet felhasználni egy adott költségvetési évben, hogyha már minden más átcsoportítást használtak. Tehát nem lehet újra bejelenteni a többéves tervet. Tehát, hogyha visszatérünk az 1A fejezethez, akkor ott van a bizonyíték, és ez pedig az, hogy a Horizon 2020, illetve a CEF, amely mindkét nagyon jó program, senki nem kérdőjelezi ezt meg, ez 70%-át teszi ki az egy elfejezetnek, hogyha ezt a kettőt megvédik, akkor az egy elfejezet többiből, többi részéből kell csökkenteni, az Erasmusból például. Ez lenne a nyilvánvaló választás, de Egyetem, hogyha megnézzük az alternatívákat, akkor arra emlékezem, amit Churchill mondott, a demokrácia a, e, lehet, hogy nem a legrosszabb rendszer, miután a többit már kipróbálták. Tehát persze minden mellett figyelme lehet a többi alternatívát is. Ami a kiválaszthatóságot illeti, bizonyára tudják, hogy az Európai Bizottság meggyőződve mondja azt, hogy szeretnék a szektorális kérdéseket elkerülni. Sokan mondták azt, hogy a terv arról szól, hogy a magánbefektetéseket szeretnénk vonzani, és hogyha a korlátozásokat akarunk alkalmazni, akkor sokkal nehezebb lesz elérni azt, a célt, hogy mintegy 15 milliárdos befektetést generáljunk. A kiválaszthatósági kritériumoknak nagyon egyszerűnek kell lennie. A legfontosabb az az, hogy ez megfeleljen az európai politikáknak, ezt sokan el is mondták. A projektnek gazdaságilag életképesnek kell lennie. Nagyon sok kérdés van ezen kritériummal kapcsolatban, de hát ez a józan érzik érziktája ezt, hogyha gazdaságra nem életképes valamilyen projekt, akkor nem tudunk befogtatókat vonzani eh, ehhez a harmadik kritérium ez a kiegészítőség. Nem szeretnénk, hogyha az LBB e ugyanazt tenné, mint eddig. Nem akarjuk, hogy kizárják a magánvezetőket. Olyan területeket szeretnénk koncentrálni, ahol nem lenne másképp piaci finanszírozás vagy RBB e finanszírozás. És utolsó kritériumként egyértelműen mobilizálni kell a magánbefektetőket. Most hadd térjek rá a befektetési iránymutatás nagyon nehéz pontjára. Az Európai Bizottság támogatja összességében a delegált aktusokat, de ebben az esetben arra ösztönöznék önöket, hogy legyenek óvatosak. Ennek az az oka, hogy nagy az érdeklődés a tagállamok részéről, de a parlament részéről is a befektetési irányhatatások tartalma szempontjából. Hogyha itt delegált aktust alkalmaznak, elmondom, mi történik. 28 tagállamtól érkezik majd kérelem, és már itt az önök parlamentjében 12 szakbizottság foglalkozik ezzel. Tehát gondolják el, mi fog történni. Hát ez lesz a világ legnagyobb karácsonyfája egy éves tárgyalás után, pedig mi azt szeretnénk, hogyha gyorsak és hatékonyak lennénk. Az Európai Bizottság célja az az, hogy legyen egy olyan befektetési útmutatás, amely lehető legrövidebb és a leghatékonyabb. Azt szeretnénk, hogyha ez egy kitűnő eszköz lenne, Gyakran voltak nagyon ígéretes EU eszközök, viszont a kritériumok túlságosan rigidek voltak a technikai segítségnyújtás. Itt valaki azt mondta, hogy csak 20 milliót irányoztunk elő, és ez nem elegendő évente. Viszont szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezzel már most meglévő technikai segítségnyújtási borítékon felül folyósítandó, tehát lesz egy központi ö, hozzájutási ö, pont, de de például a Jasper esetében, Horizon 2020, a CEF esetében is vagy van, emögött már lesz egy 450 milliós technikai segítségnyújtási eszköz, és 20 millió lesz évenként, ez egyfajta kiegészítés lesz arra az esetre, hogyha nem tudjuk felhasználni a már meglévő borítékokat, például a Jasper, ez a legnagyobb, de a Jaspers felhasználásához a strukturális alapok kellenek, hogy finanszírozni lehessen ezeket a projekteket. kkv kkel kapcsolatban sokan azt mondták, hogy egyetemű eszköz elkülönítésre van szükség. Szerintem már van egy ilyen fajta elkülönítés a javaslatunkban. Ez az egyetlen elkülönítés a javaslatunkban. És ez az, amit előirányoztunk, hogy 5 milliót adunk az Európai Vezetési Alapnak. Ez egyértelműen a KKV-kat célozza meg, illetve a mikro vállalkozásokat. Tehát ez az öt ez az összeg, ez mindenképpen még többet fog generálni, és vannak más eszközök is a COSME, ahol ezen 2020 az a pénz, amit az Európai Betetési Alappal folyósítunk, az a többi eszközt erős erősíti. Hát azt, amit előrejelztünk a Horizon 2020 vagy a Kozmi által, az azonnal elérhető lesz majd minden KKV számára ezen új eszköz által. Morano asszony betette azt fel, hogy a helyi hatóságokat is be kell vonni. Nos, a helyi hatóságok benyújthatnak projekteket az EBB-hez. Bárki benyújthat egy projektet az EBB-hez, a helyi hatóságok, a tagállamok, a magán egységek, de a, a helyi hatóságok persze részt vehetnek ebben a közös erőfeszítésben, hogy sikerüljön az európai befektetéseket támogassuk, és persze szeretnék a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőnek, az önök szakbizottságának köszönetet mondani, ezért ilyen gyorsan jártak el. Tudjuk, hogy nagyon kevés az idő, de jó akarattal sikerül azért majd dőlőre jutnunk. Köszönöm. E- Köszönöm szépen. szeretnék megbizonyosodni róla, hogy ezeket a fontos pontokat mind figyelembe vesszük, de mint parlament mi referenciapont vagyunk, egy demokratikusan megválasztott képviselőkből álló testület, de hát persze minden vélemény érvényes. Kathleen, zárszóra adom meg a szót. Köszönöm szépen! Ahogy a bevezetőmben is mondtam ma, és a korábbiakban is, a felszállások 90%-a ugyanabba az irányba mutat. Úgyhogy most nem fogok százszerzalékban reagálni a bizottság felvetésére, de el kell mondanom, hogy rendkívül csalódott vagyok, amiatt, hogy teljesen rugalmatlanok a finanszírozással kapcsolatban. Az én szerény véleményem szerint illegális a bizottság részéről azt gondolni, hogy a Horizont 2020-ról és a cef elvehetik a pénzeket, és nem a normális éves költségvetési eljárás során. Sokan mondták, és sokan hosszas vitákat tartottak a tanácsal és a bizottsággal, a Horizont 2020-ra és a CEF-ről, és akkor most hirtelen egy csettintésre ezt elveszítjük, ezt megváltoztatják. Ezt a nagyon törékeny politikai megállapodást, amit végre sikerült elérni a múltban, most felrúgják. Úgyhogy én ezt illegálisnak gondolom, ha már önök az illegalitásról beszéltek. És azt kérem most anélkül, hogy belemennék az érvelésbe, egyébként vannak olyan érvek, amelyeket értek, de anélkül, hogy most egyenként ezeket végigvenném, kérem önöket, hogy segítsenek jó megoldást találni. Nagyon nyitottak vagyunk a kompromisszumra, nagyon nyitottak vagyunk a megoldások megtalálására, de nem gondolom, hogy a CEFER és a Horizont 2020-tal kapcsolatban könnyen fogunk engedni és ez nem csak a jelentéstevő, vagy néhány árnyék jelentéstevő véleménye egy szakbizottságban, ez egy általános vélemény az összes szakbizottságban, amiről sokat beszéltünk, és amivel kapcsolatban nagyon sok szakértői véleményt is figyelembe vettünk. Persze politikusok vagyunk, de nagyon sok szakértőt veszünk épp ezért igénybe a munkánkhoz. Csak még egy utolsó dolog, a sok felszólalással kapcsolatban, amik például a kormányzásra tértek ki, és ezzel kapcsolatban a pántlikázásra, az elkülönítésre, hogy miért akarjuk ezt. Azért, mert nem bízunk százszerzalékig abban, hogy mi fog történni akkor, amikor az alaprendelkezésére bocsátjuk ezt a pénzt, nem bízunk benne, hogy százszerzalékban jól fog a dolog működni, és szükségünk van valami ellenőrzésre, valami egyensúlyra és legyünk világosak ezzel kapcsolatban, határozottak a delegált jogi aktusok tekintetében, és legyünk határozottak és világosak a támogathatósági kritériumokkal kapcsolatban is. Legyen megfelelő kerete. Ne csak arról legyen szó, hogy át az Európai Szakbizó, vagy Unió politikáin belül, hanem itt legyen arról szó, hogy egy új fajta gazdaságot alakítunk ki. Ez egy átmenet egy új gazdaság felé. Egy új fajta energiarendszerre van szükségünk másra, mint ami jelenleg működik. Az IKT-re és a digitális gazdaságra is szükség van, ez tehát a fókuszpont, és ez kell, hogy legyen a támogathatóság alapja. És azért akarjuk elkülöníteni a pénzeket, mert ha megnézzük, hogy mondjuk az energiahatékonysággal vagy a KKV-kkal kapcsolatban mi történt a módban, mindig azt tapasztaltuk, hogy kevés, ami történt. De remélem, hogy jó kompromisszumot tudunk kialakítani a teljes szakbizottság támogatásával. Volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy a szavazást el kell halasztanunk néhány nappal, mert extra időre lesz szükségünk, de hajlandó leszek nagyon gyorsan dolgozni az árnyék jelentéstevőkkel, hogy időben szavazhassunk. Hát 14-én szavazunk, és sikerül jó, nagy többséget elérni, akkor nagyon határozottan fel tudunk lépni, és bele tudunk szólni az ECON és a Költségvetési Szakbizottság kompromisszumos módosítóiba is, mondjuk a kormányzásról, a 8-as cikkről és azokról a dolgokról, ahol ott van, megvan az erős támogatottság a szavazás révén itt a szakbizottságban mögöttünk. Úgyhogy köszönöm szépen a munkát, és egy óra, másfél óra múlva találkozunk az árnyék teremtéstevőkkel. Köszönöm szépen, Katlin, köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt. A kompromisszum, ahogy Katlin is mondta, üdvözlendő eredmény lesz, és ahogy Katlin is mondta, 14-én szavazunk, de addig rengeteg módosít indítványjal kell megbírkoznunk, illetve javítanám magamat, 14-én a módosítókról beszélünk, és 20-án szavazunk. Délután Kanyete biztos úr fog érkezni hozzánk, és lesz egy meghallgatás is a közlekedés és jogi szakbizottságokkal együtt. Biztos vagyok benne, hogy rengetegen itt lesznek a biztos urral tartandó nagyon fontos ülésen, most pedig addig berekeztem az ülést, jó étvágyat kívánok az ebédhez.